So, colleagues, I think we can start. Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést, bár üres a terem, nem teljesen üres. A kollégák remélhetőleg majd megérkeznek, de hát tartsuk be a menetrendet. Napi rendtervezet elfogadása, úgy tudom, hogy ezt mindenki megkapta. Van-e megjegyzés, ellenvetés ezzel kapcsolatban? Ha nem, akkor elfogadtuk a napi rendet. Kettes pont. Január 20-21-i jegyzőkönyv elfogadása. Mindenki megkapta azt a jegyzőkönyvet, hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintem. Rendben. Köszönöm. Hármas pont. Elnök közleményei. Nincs semmi. Kivéve, hogy üdvözlök mindenkit. Négyes pont. EGSB jelentés fogyatékossággal élő személyek tényleges jogai arra, hogy szavazzanak európai parlamenti választásokon. Külön foglalkoztak a mentális fogyatékosságokkal, akik ugye nem tudtak élni a szavazati jogokkal. Itt van az előadó Peter úr. Örülök, üdvözlöm Peter úr, és már is megadom önnek a szót, 10 perce van. A prezentációt követően Kérdéseket lehet feltenni, körülbelül 15 perc áll rendelkezésre erre a részre. Én Észtországból érkezem, úgyhogy én nagyon jól tudom, hogy egy perc az 60 másodperc. Úgyhogy először 10 perc, utána 15 perc. Köszönöm. Köszönöm, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meghívtak, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy bemutassam az EGSB jelentését, a fogyatékossággal élő személyek tényleges jogai a parlamenti választásokon való részvételre. 2019. májusban készült a jelentés, az EGSB ezzel a jelentéssel hogy mi volt a célja, ezt egy rövid bevezetőként elmondom. Az Európai Unióról szól, Európai Unió történelméről, az Európai Unió tényleges arcát, tényleges képét próbáljuk feltárni. Sajnos ez nem annyira fényes, nem annyira pozitív, mert több millió európai állampolgárnak nem volt joga valójában, hogy szavazzon. Mi volt a célja a jelentésnek? Hogy fölmérjük az EU tényleges helyzetét, figyelembe véve a közös választási rendszert, ugye európai parlamenti választások esetén, de ezen túl az EGSB és a tanácsadó társulatnak, a tanácsadó testületnek lehetősége van, hogy véleményezzen, de csak EU témákban, és nem belső tagállami témákban. Két év alatt készült el a jelentés. Az adatgyűjtés bonyolult volt. Az volt a cél, hogy a összes EU tagállam helyzetét felmérjük, kivéve az Egyesült Királyságot, mert akkor már mindenki tudta, hogy hamarosan az Egyesült királys, illetve hogy az Egyesült Királyság nem vesz részt a választásokon. Két kutatást végeztünk az adatgyűjtés érdekében. Először a jogi akadályokat mértük fel, és aztán egy nagyon részletes felmérést végeztünk a technikai jellegű akadályokra vonatkozóan. A válaszok nagy része közintézményekből érkezett, vagy szociális témákkal foglalkozó civil szervezetektől, akik a fogyatékossággal élő emberek témáival foglalkoznak. A, minden tagállamból megkaptuk az adatokat, a pozitív eredményeknél megadjuk az ország nevét, negatív helyzeteknél nem adjuk meg a tagállamot, mert nem az a cél, hogy bárkit kritizáljunk. A kiindulási pont az volt, hogy a nemzetközi politikai jogi kereteket, EU dokumentumokat felmértük, az ENSZ fogyatékossággal élő személyek egyezményét, egyéb EU dokumentumokat, Európa Tanács, Velencei Bizottság dokumentumait. A jelentés a történelmi kontextust is bemutatja, valamint az európai parlamenti választásokra vonatkozó konkrét dokumentumokat, és azt is bemutatjuk, hogy hogyan lehetne módosítani, fejleszteni ezeket a jogszabályokat, ezeket a szabályokat a fogyatékossággal élő személyek érdekében. Először is a jog, választási jog elvétele. 20 évvel ezelőtt a mentális problémás személyektől az volt az általános felfogás, hogy elvették a választási jogot, nem volt választási jogot. Mi a jelenlegi helyzet? Nincs korlátozás 12 plusz 2 országban a plusz kettő az utolsó pillanatban, 2019 elején Franciaországban és Németországban vezett változtatásokra vonatkozik. Az automatikus elvétele a, jog, a választási jognak, hogyha a jogképességet elveszik valakitől, és 7 mínusz egy országban viszont egyedileg vizsgálják meg a helyzetet, egyedileg értékezlet. Itt van egy olyan ország, ahol száz eset fordult elő, és van olyan ország, ahol 40 ezer eset fordult elő. Aztán technikai akadályok. Nyolc tagállamban a választási folyamatról való tájékoztatás nagyon korlátozott, és csak a médián, interneten keresztül működik, tehát a specifikus fogyatékossággal élő személyekhez ezek az információk nem érnek el. A szavazó helyiségek általában nem mindig vannak felkészítve arra, hogy fogyatékossággal élő személyeket fogadjanak, és 12 tagállamban nem változtathatják meg a választási irodát azok a személyek, akik nem tudnak bejutni a számukra kijelölt helyre. Aztán Lengyelországban 50, 50 Belgiumban a helyi hatóságok adnak ki tájékoztatót, de mindenképpen mindenhol korlátozott a tájékoztatás a fizikai hozzáférhetőségről. A támogatás szabad választása az néhány tagállamban nem lehetséges. A vak személyeknek van lehetősége, hogy titkosított módon szavazzanak, vagy pedig mindenféle támogatás nélkül. Aztán a sok tagállamban nem értik a konkrét módszertani megoldások következményeit, és például a jelölt teljes nevének a feltüntetése nem mindig volt egyértelműen erre lehetőség. azok a személyek, akik például hosszú ideig kórházban tartászkodnak, ezeknek több tagállamban nem volt lehetősége, hogy részt vegyen a szavazáson. Volt lehetőség korai szavazatleadásra tíz tagállamban, most ennek a részleteiben nem megyek bele, de a jelentésünkben, illetve a mai ülés dokumentumaiban megtalálják, erre van a lehet, ö, részleteket. Nyolc tagállamban volt lehetőség postán történni, postai úton történni választásra, aztán mobilon 17 tagállamban, mobil ö, urnás szavazással, hatalmazással 5 tagállamban volt lehetőség, ez egy kiegészítő megoldásnak tekintenő. Elektronikus szavazás kettő tagállamban létezik, az egyikben teljes mértékű ez, a másikban részben. Kötelező szavazás három tagállamban, az személyeknek muszáj szavazniuk, kötelező szavazniuk, de nincs meg a lehetőségük ugye sokszor. Következtetések. A 27 EU tagállam mindegyikében vannak jogi vagy szervezeti megoldások, amelyek a fogyatékossággal élő személyek közül többet ki ö, tiltanak az európai parlamenti választásból. 14 tagállamban 400 ezer EU állampolgárnak nincs joga, hogy az európai parlamenti választáson részt vegyenek, vagy a fogyatékosságuk miatt, vagy pedig a mentális problémájuk miatt. 2019 elején úgy tűnt, hogy 800 ezer lesz az a szám, de a francia és németországi változtatások miatt ez le- lecsökkent 400 ezerre. 8 tagállamban olyan emberek, akik nem tudnak eljutni a választási irodába, nem szavazhatnak, mert nincs alternatív megoldás számukra fölkínálva. Ahogy mondtam, 18 tagállamban a vak, világtalan szavazók, világtalan állampolgárok nem szavazhatnak hogyha a legjobb gyakorlatokat végrehajtanánk az összes tagállamban, akkor egy ideális rendszer alakulhatna ki, ahol minden fogyatékossággal élő EU tag állampolgárnak joga lenne arra, hogy szavazhassanak, és megkapnák a teljes információt is ennek a módszeréről, ennek a módjáról. A jelenlegi EU jogalkotás foglalkozik néhány ilyen jellegű kérdéssel, de nincsenek formális kötelezettségek, és nincsenek köteles garanciák sem. Hogyha az EU számára fontos, hogy a EU tagállamokban élő állampolgárok legyen meg a lehetőségük, hogy gyakorolják a szavazási, szavazati jogukat, akkor ez megoldaná azt, hogy, vagy meg lehetne oldani, hogy a fogyatékossággal élők is tudjanak szavazni. This time I'm voting, ez volt a szlogen 2019-es választásoknak, de sajnálatos módon a, ezt úgy kellett megváltoztatnunk a következtetések alapján, hogy már megint nem tudtam elmenni szavazni. A jövő az lehet pozitív mindenkinek a számára. Az EGSB bürója tegnap elfogadott a kérésem alapján egy ö, saját kezdeményezésű jelentés készítéséről döntött, erről a témáról, és az a célom, hogy szoros határidővel elkészítünk egy jelentést, egy véleményt, amiben azt fejtjük ki, hogy mit kell változtatni azért, hogy legalább a fogyatékossággal élő személyek többsége számára biztosítani tudjuk a szavazati jogot, a választási jogot. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt a beszámoló. Először a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Elnézést, nem olvasom föl a nevét, esetleg ön mutatkozzon be. Biztos, hogy csak rosszul tudnám kimondani. Tessék. It's okay. Persze semmi baj, akkor bemutatkozom. Immaculada Platencia Paredo vagyok, és a foglalkoztatással és fogyatékossággal foglalkozó egységben dolgozom, tehát én foglalkozom a fogyatékossággal élő személyek jogaival is. Szeretném először azzal kezdeni, hogy megköszönöm Páter úrnak a munkáját, kiváló jelentést készített. És nagyon fontos információkat tartalmaz ez a jelentés, ami egyébként nagyon jól megfelel annak az információnak, amelyet a bizottság gyűjtött össze a különböző szerződéses felektől, illetve az ügynökségtől arról, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek milyen lehetőségei, illetve nehézségei vannak a szavazás során, hiszen a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény is aláhúzza, hogy a politikai életben való részvétel mindenféle funkcióban lehetséges kell, hogy legyen a fogyatékossággal élők számára. A bizottságot aggodalommal tölti el ez a probléma, különösen a fogyatékossággal élőkről szóló stratégia elindítása óta, és mivel a tagállamoknak van itt főleg felelőssége, ezért különböző szakértőkkel tárgyaltuk meg például a jogi kapacitás, a, az akadálymentesség kérdéseit, és az európai akadálymentességről szóló jogszabály, jogszabályt felhasználva is tudunk dolgozni azon, hogy a környezet megfelelőbb legyen. A parlamenti választásoknál mindenkinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy akik távolabb élnek a választóhelységektől, illetve fogyatékossággal élnek, nekik is biztosítani kell a lehetőségeket. A jelenlegi stratégiát elemezzük most, és a jövőbeni alakulását, alakulásán dolgozunk. Természetesen itt a mai ülés, illetve ez a jelentés is szerepet fog játszani abban, hogy a stratégia jövője hogy alakul majd. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Kosa Ádám úr kapja meg most a szót. Tessék, kérdéseket tehet fel. Köszönöm a szót. Páter úrat üdvözlöm itt az ülésen. Már régóta kapcsolatban állunk. Több alkalommal járt itt, és folyamatosan egyeztetünk különböző bizottságokkal, szervezetekkel, alapos, átfogó munkát végzett, és gratulálok ehhez a munkához. Már korábban is olvastam az anyagot, és olyan érzésem van, hogy két kihívással szem, állunk szembe. Az egyik az Európai Uniós szintű, a másik pedig tagállam, tagállami szintű. Az Európai, Európai Unió szintjén az EU-s választásokról szól, ugye, ami benne van a jelentésben, a kihívás, hogy hogyan tudják elérni minden tagállamban, hogy a, a teljes akadály, tehát minden akadály megszűnjön az EU-s intézményeknél. Az intézmények meg reformjával vagy megszüntetésével. A másik rész pedig a technikai akadályok megszüntetése. Ne felejtsük el, hogy a tagállamok hatás köre a választási eljárási szabályok megalkotása, és ezért nagyon nehéz egységességet elérni. Úgy gondolom, hogy nem lehetetlen. Szerintem a petíciós bizottságnak lépnie kell ebben az ügyben, és olyan jelentős kellene, olyan jelentés kellene létrehozni ebben az évben, elfogadni, ami felszólítja az Európai Bizottságot, hogy határozott, világos javaslatot tegyen arra, hogy a tagállamok elkezdjék az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket, hogy egységes minimumokat hozzanak létre, megmutassák, hogy mi az a szint, amit minden egyes tagállamnak biztosítania kell ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő emberek szabadon és önállóan tudjanak szavazni. Köszönöm. Maybe, maybe we'll took them one by one. Okay. Akkor lehet, hogy esetleg egyenként válaszolja meg most a kérdéseket. Egyetértek önnel, de a legfontosabb számomra az Európai Uniós szint kezelése. Vegyünk egy példát. Mondjuk két ö, útlevéllel rendezik, rendelkezik valaki, és attól, és, és, és az dönti el, hogy joga van-e szavazni, vagy nincsen, hogy melyik útlevél alapján nézzük ezeket a jogokat. Tehát az EGSB a véleményében azt fogja kifejezni, hogy minden EU-s e tagállami állampolgárnak alapvető joga kell, hogy legyen a szavazás, és hogy ez ne függjön a tagállamok elveitől és a tagállamoktól. Hiszen ha veszünk például egy vak szemét, akkor egyszerűen függetlenül kell, hogy tudjon szavazni, választani. Például az Egyesült Királyságban nagyon világos többségi rendszer van a nemzeti választásokkal kapcsolatban, viszont az Európai Uniós választásoknál az Európai Uniós elveknek megfelelően arányossági rendszert alkalmaznak. Tehát az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos <clears throat> szavazási, választási szabályokat kell felállítanunk. Aztán Dániában például az a helyzet, hogy olyan rendelkezések vannak, hogy akik, a, az, az a személy, akiknek nincsen joga választani, az, annak is joga van a helyi, tehát akik a nemzeti szinten nem rendelkeznek választójoggal, azért a helyi választásokon az önkormányzati, illetve az európai szinten választhatnak. Úgyhogy ez a feladatunk, hogy az európai szintű jogszabályokat meghatározunk, és nagyon sok technikai akadályt minden probléma nélkül el tudunk hárítani. Elnök, Köszönöm szépen. Én úgy érzem, hogy tényleg nagyon jó a javaslat, és mindenképpen meg kell tárgyalnunk a szakbizottságon belül is ezt a javaslatot. Véleményt kell alkotnunk, és meg kell kérnünk a bizottságot arra, hogy foglalkozzon ezzel az ügyel. Mario Furora úré a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy figyelemmel követtem a beszámolót. A szavazás az egy állampolgári jogi identitásnak a képviselete, vagy a megtestesülése. Ezt a jogot mindenki számára el kell ismerni, ugye attól függetlenül, hogy milyen a neme, hogy milyen a politikai érdeklődése. Az alkotmányokban ezt kb. kevésbé mindenhol így van megfogalmazva, de ahogy a jelentésből láttam, 800 ezer személy ma nem tud élni a szavazó jogával, szavazati jogával. A jogi és a technikai akadályok ugye ellentétesek az alapegyezményekkel, amelyeket említettek a jelentésben. A Olaszország legjobb gyakorlatáról szeretnék most beszámolni. Nálunk mindenki érvényesítheti a választási jogát, és ennek alapján esetleg más országokban is megvan a lehetőség, hogy megtalálják a megoldást, mobilurnás, postai úton történő előzetes elektronikus választás, vagy pedig a bentlakásos intézetek, vagy a kórházokban a választások megszervezése. Ahogy a kolléga is mondta, ebben az irányban kell elmozdulni, és a bizottságot is föl kell szólítani arra, hogy 2024-ig, a következő parlamenti választásig minden országban meg kell teremteni a lehetőséget, hogy ezek a személyek gyakorolhassák a szavazati jogukat. Köszönöm. Eh, thank you for your... Köszönöm szépen ezt a megjegyzést. Ebben a játszmában, hogy így mondjam, a bizottságnak jogi szempontból nincs feladata. Nagyon egyszerű ez az út. Az európai szavazási kódexet kell megváltoztatni a parlamentben, és aztán tanácsi szinten az a tagállamok egyhangú szavazására van szó, és így lehet megoldani ezt a problémát. Tehát nagyon fontos, hogy először is az EGSZB-ben elfogadjuk ezt a véleményt, továbbítsuk önöknek a parlamentbe, és természetesen nagyon szívesen együttműködök önökkel a jövőben is. Bárki másnak van-e? Nem, nekem van kérdésem, ha megengedi. A fogyatékkal élőkkel fogyatékkal élőkről beszélt az imént, de ne felejtsük el az időseket sem. Ebben az esetben gyakorlatilag nagyon gyakran ők is akadályoztatva vannak, és ilyen formában ezt kiterjeszthetjük, ezt a hatályt. Ön mit gondol erről? És említette azt is, hogy két tagállamnak van elektronikus szavazási rendszere, de van internetes szavazási rendszer is. Észtországban elektronikus szavazásunk van. A kérdésem az az, hogy a gyakorlati szempontból ez megkönnyíti a fogyatékkal élők életét. Szerintem nem, de nem tudom, hogy önnek mi a véleménye. Köszönöm. Most a fogyatékkal élő személyek véleményem szerint olyan személyek, amelyeket az egyezmény értelmében, amelyek az egyezmény értelmében kell bánni, tehát az idősödő társadalom gondolata valóban nagyon fontos, és ez egy egyre erősödő probléma, ugyanis említettem például a tartós ápolásban lévő személyeket, vagy az intézményes ápolásban lévő személyeket, ők is akadályozhatva vannak. Az elektronikus szavazásról pedig elmondhatom, hogy Észtország ebben benne van, ugyanis, de vannak máshol is ilyen szavazógépek, például Belgiumban, ami az észt helyzetet illet, illeti, a polgárok és a kormány közötti elektronikus kommunikáció egy globális rendszer Észtországban, de ez nem csak a szavazásra vonatkozik, vagyis nagyon-nagyon sok állampolgár ismeri ezt, tudja, hogy ez létezik, és hogyha hirtelen olyan helyzetbe kerülnek, hogy nem tudják elhagyni az otthonaikat, akkor nagyon sok helyzetben használhatják kommunikációs eszközként ezt az elektronikus rendszert a kormányjal. De az elektronikus vagy az internetes rendszer nem lehet az egyedüli megoldás. Nagyon kényelmes ez, ez igaz. Nagyon sok ember számára a szavazó fülkékhez való ellátogatás rendkívül fontos állampolgári jog. Ők így élik meg az állampolgári tevékenységüket, hiszen így vesznek részt a legfontosabb politikai döntésekben. És azoknak, akik valóban el akarnak menni fizikailag, őnekik meg kell teremteni erre a feltételeket, akár a segítségnyújtással is. És ők döntik el azt, hogy ezt igénybe veszik ezt a segítségnyújtást, vagy sem. Több tagállamban itt egyszerűen egy, egy családtag kíséri el őket, de nem feltétlenül. Tehát itt az emberi méltóságról van szó, ez nagyon-nagyon fontos kérdés az emberi méltóság szempontjából. És még egy dolog, digitális képességek is szükségesek az elektronikus szavazáshoz, ezt ne felejtsük el. Tehát lehet, hogy egy 82 éves állampolgárnak nehézségei vannak. És Tanka asszony még kérdez valamit. Azt szeretném még ehhez hozzátenni csupán, hogy bizonyos esetekben az a helyzet, hogy más államoktól többet várunk, mint amit mi teszünk magunk. Nagyon sok parlamenti választáson volt a megfigyelő, számos látogatást tette, és az OECD standard forma nyomtatványán fel kell tüntetni a kitöltésnél az, hogy akadálymentesítette az adott szavazóhelység, vagy sem. Tehát ez kötelező megadni. De nagyon gyakran kritizáljuk, bíráljuk ezeket az államokat, hogy miért nem teszik lehetővé a segítségnyújtás a fogyatékosoknak. Az Európai Uniós tagállamokban terveznek-e ilyen látogatásokat? Nem szerveztünk ilyen látogatásokat. A közhatóságok válaszaira építettük a munkáj, munkánkat, és a különböző ezzel foglalkozó intézményekre az európai parlamenti választások előtt. De a helyi hatóságoknak minden esetben kötelessége, hogy előkészítsék ezeket a szavazó helységeket megfelelő módon, és nagyon gyakran egyszerűen nem történnek meg a megfelelő változtatások, de őszintén szóval nem is tudják, hogy ezt hogy kell csinálni. De még akkor is, hogyha valaki tisztában van azzal, hogy mit kell tennie, akkor is problémákba ütközhet, ugyanis további költségek merülhetnek fel, vagy további ráfordítás bármilyen formában szükséges, vagyis egész egyszerűen az a megoldás, hogy minimális standardeket kell bevezetni lépésről lépésre tagállami szinten. Az országomban jelen pillanatban a szavazóhelységek 50%-át kell akadálymentesíteni, és hogyha valaki változtatni akar, és az adott helyi hatóság lehetővé teszi a az, az a közlekedését, az, a másik helységbe való eljutását, akkor nem kell megváltoztatni természetesen az 50%-ot 100%-ra, de elméletileg, amikor változtatni kell egy szavazóhelységen, akadálymentesíteni kell, akkor nagyon gyakran a gyakorlatban ez nem történik meg, például a lépcsőket nem rámpásítják, stb. Tehát ez a probléma. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak is, ez nagyon érdekes volt, és folytatni fogjuk ezt a vitát. Köszönöm a bizottság képviselőjének, még mindig nem tudom kimondani a nevét, elnézést, és köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. Még egyszer köszönet, és most átérünk a szavazásra. Én azt szeretném, hogy elektronikusan szavazunk. Én először elnökölök most az ülésen, és nem vagyok benne biztos, hogy nem kellene minden alkalommal ellenőriznem a szavazást, úgyhogy egyszerűbb, hogyha eleve elektronikusan szavazunk. Uh, okay, okay, but uh, you want to check? Yes. Uh, there is a recommend azt ajánlja nekem a titkásság, hogy először ellenőrizzük le, hogy minden jól működik-e, akkor most valamiről szavazunk. Ki a legszebb személy itt a teremben? Megnyitom a szavazást. Köszönöm. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Minden működik, köszönöm. Akkor vélemény az uniós jogalkalmazásnak ellenőrzéséről 2017-2018 véleménytervezet elfogadása. Ruiz Tevez az előadó, nincs itt, úgyhogy nem adom meg neki a szót. Akkor szavazzunk. Egyes kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os módosító három részben. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést. Elnézést. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 32-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es, 34-es módosító két részben. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 35-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 36-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as módosító, megnyitom a szavazást. 38-as, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 41-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 46-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 47-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 50-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 51-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 52-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 53-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 54-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 55-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 56-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. És végül a vélemény, a módosított véleményről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyon nagy többséggel gratulálok az előadónak. Köszönöm szépen. Köszönöm, kollégák. Biztos néhányan most elhagyják a termet, úgyhogy kérem, akkor menjenek. És folytatjuk a munkánkat a hatos napi rendi ponttal hatos, hatos napi rendi ponttal. Annak Kollégáim, akkor szeretném megadni magamnak a szót, de nem akarok kiabálni. Úgyhogy kérem, Kérem, hogy eh, hagyják el csöndesen a termet. A következő napi rendi pontunk az alapvető jogok helyzetéről szóló eh, jelentésről szóló vélemény, még, eh, mégpedig a 2018-19 közötti időszakról van szó, és én vagyok a jelentéstevő, úgyhogy meg is adom a szót saját magamnak. Elég rövid a vélemény, elég sajnálatos, hogy korlátok közé vagyunk szorítva hát igazából kiabálhatok is, igen, vagy sugdolózhatok is, mindegy. Jó, tehát a módosítókkal együtt sokkal könnyebb dolgom volt. Mindig ekkor az a... Hat fontos pont van, amit szeretnék aláhúzni. Az egyik az, hogy az Európai Unió alapjogi kartáját nemzeti szinten is E, a jelenleginél tökéletesebben kellene végrehajtani. A második az, hogy aggodalommal állapítjuk meg, hogy egy sor tagállam még nem állap, meghajtotta végre a tanácsi kerethatározatot, amely a rasszizmus és az idegen gyűlölet egyes formái ellen való harc, harcot tartalmazza. Harmadik a független igazságszolgáltatás, véleménynyilvánítás és tájékozódás, amely alapvető jog, és ezzel kapcsolatban is néhány tagállamban probléma áll még fönt, anélkül, hogy megneveznénk ezeket aztán a szociális jogok pillérének teljesebb megvalósítását kérjük uniós és nemzeti szinten is, aztán a magánélet és az adatok védelmének fontosságát hangsúlyozom, végül pedig a hatodik pontban a tanácsot felszólítom arra, hogy az isztambuli egyezményt Európai Uniós szinten is ratifikálja, és aggodalmat fejez, aggodalmunkat fejezzük ki a felett, hogy nagyon sok tagállamban nem megfelelően, vagy csak részben hajtották végre ezt az egyezményt. Úgyhogy a bizottságot felszólítjuk arra, hogy a jelenleg érvényes jogszabályokat jogszabályokat ezzel kapcsolatban is vizsgálják fölül a politikai ö, frakciók, illetve ö, árnyékelőadók véleménye is az, hogy ezt sokkal jobban meg lehetne tenni, sokkal mélyebbre lehet menni. Először Vince Lóránnak adom meg a szót az EPP nevében véleménynyilvánításra. Köszönöm szépen, magyarul fogok beszélni, elnök asszony. Asszonynak a munkát, amelyet a jelentés során elvégzett, azt gondolom, hogy fontos dolgokat említünk eh, ebben a véleményezésben, de mindenképpen, amint eh, ön is említette, még bővíthető ez a sor néhány eh, módosító javaslattal. Ugye szokásos parlamenti gyakorlatról van szó, amely az alapjogok unión belüli helyzetét veszi gorcső alá. Hogyha visszatekintünk az elmúlt évek jelent jelentéseire, akkor meg kell állapítanunk, hogy nagyon sok minden nem változott. Főként továbbra is van a polgároknak olyan csoportja, amelyek esetében nem sikerült jelentősen előrelépni. Tény az, hogy többet tudunk bizonyos problémás helyzetekről, egyre több felmérés, kutatás, tagállami adat áll a rendelkezésünkre, de nem mondhatjuk el azt, hogy hátradőlhetünk a székben, és minden rendben van az alapvető jogok területén. Ez látszik abból a nagy számú petícióból is, amely a bizottságunkhoz beérkezik. Persze mindig a problémás vagy megoldatlan ügyekről kapunk petíciót, nem a sikeres alapvető jogi megoldásokról. Eh, én azt gondolom, hogy az elmúlt eh, eh, két év során, amiket kiemel egyébként a jelentés is, a problémák továbbra is az Európai Unió alapjogi kártájának az alkalmazásával kapcsolatosak, a rasszizmus és az idegen gyűlölet egyes formáinak, megnyilvánulásainak a fennmaradásával, hogyha például a sportrendezvényeken megjelenő rasszizmusra utalunk a különböző tagállamokban, akkor jelenségről kell beszélnünk, érdemes erről is szót ejteni, majd akár a módosítók során, ugyanakkor a fogyatékossággal élő személyek hozzáférése alapvető jogokhoz, amint az előbbi vitából is láthattuk, a választójoggal kapcsolatban is megjelenik, de szociális jogok, munkafeltételek, szintén ide tartoznak, ugyanakkor a magánélet és az adatok védelme rendkívül fontos, és ezt megfelelőképpen kell is jeleznünk. Véleményem szerint a témák között persze megjelennek nyelvi, jogi, kárpotlási ügyek, vagy általában kisebbségi jogok. Ezt is jeleznünk kell. Nekünk az a célunk egy picit ebben a bizottságban, meg az Európai Parlamentben, hogy vitázzunk az alapvető jogokról, és kíséreljük meg azt, hogy előbbre vigyük a, a jogok érvényesítését, de ebben nem lehetünk egyedül, vagy nem lehetünk magunkra utaltak, szükség van az Európai eh, Bizottság részvételére, az Európai Tanács részvételére, általában a tagállamok kedvezőbb eh, hozzáállására, hogy a valós problémák megválaszolandó eh, kérdések kedvezőbb megoldást találjanak Eh, úgyhogy reméljük, hogy az Európai Bizottság meghallgatja majd a jelentésben foglaltakat, és eh, többet eh, kapunk tőlük az alapvető jogok területén, hiszen a jogállamiság, az alapvető jogok védelme összefüggnek, és erről fontos, hogy az Európai Bizottság javaslatára később az Európai Parlamentben is vitázhasson. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Vince úr. Krisztina de a szocialisták árnyék előadója nincs itt, úgyhogy Tatjana Zsdánoka asszonynak adom meg a szót, aki a zöldek árnyék előadója. Köszönöm, elnök asszony. Tudjuk, hogy az alapvető jogok kartájának végrehajtása problematikus, ezt nagyon jól kifejlesz, kifejezi a vélemény első cikke. Különösen a Karta 51-es cikkének ö, jelentőségét húzza alá. Ö, igaz, ez az alapjogi karta végrehajtásának nagyon erős korlátozásait is felveti. Tudjuk, hogy az Európai Parlament több állásfoglalásában javasolta már azt, hogy módosítsák az 51-es cikket, és hogy az Európai Uniónak nagyobb kompetenciái legyenek abban, hogy a tagállamok végrehajtják-e az intézkedéseket, illetve a rendelkezéseket. Például az Európai Unió jövőjéről szóló állásfoglalás is tartalmazta ezt, talán Ferhofstadt volt ennek a jelentéstevője. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezeket a problémákat is említené a vélemény. Támogatom az összes több véleményben kifejezett aggodalmat is. azt például, hogy a karta, kartát nem hajtják végre a tagállamok. Szeretném ugyanakkor, hogyha a bizottság bírálata is szerepelne itt, hogyha kérnénk a bizottságot arra, hogy aktívabb szerepet vállaljon a jogsértések elleni harcban, különösen annak fényében, hogy mennyi petíciót fogadunk, illetve kapunk ebben a témában és hogy ne csak az 51-es cikkre hivatkozzanak, és nem mondják mindig azt, hogy, a, hogy nem az Európai Unió kompetenciája az ezen a téren történő intézkedés. Úgyhogy módosítókat fogok benyújtani, és remélem, hogy azokat majd bedolgozza a szövegbe. Elnök, köszönöm Zsdánok asszony, Ant hát, úr az ECR nevében Köszönöm. Tisztelt kollégáim, szeretnék gratulálni e, eh, Túmasszonynak ehhez a véleményhez. Nagyon fontos szempontokat tartalmaz. Ugyanakkor ellentmondásokat látok a, a tekintetben, hogy eh, szankciókat e, szankciókra szólítja fel a bizottságot abban a, az esetben, hogyha egy tagállam nem hagyja végre az isztambuli egyezményt. Ugyanakkor ez a föderális Európa felé tett lépésnek minősülne, hiszen a tagállamok kompetensek ebben az esetben. Bulgária az egyik olyan ország, amely visszautasította az isztambuli egyezmény ratifikálását, nagyon komoly országos vita folyik most erről, és ezért kategorikusan úgy érezzük, hogy nem tudjuk ratifikálni ezt a megállapodást. És látom, hogy most az erre vonatkozó nyomás, tehát az, hogy ratifikálnia kellene a tagállamoknak ezt, a, mindenféle dokumentumban megjelen az Európai Uniós jogszabályokban, függetlenül attól, hogy egyébként miről szólnak valóban nagy benyomást tesz ez rám, kollégáim, de én biztosíthatom önöket arról, hogy az álláspontunk ugyanaz marad, ugyanis az, az mi nemzeti elveink és hagyományaink ellen szól a megállapodás néhány része és szoktunk érvelni is emellett, de úgy tűnik, hogy senki nem hallgat meg minket. Olyan elvek mentén dolgozunk pedig, mi is, amely, az, amelyeken az Európai Unió épül, tehát a föderális megközelítés csökkentését kérjük. Minden esetre gratulálok Tomasszonynak ahhoz, hogy ezeket a különböző elveket megemlíti, tehát a véleménynyilvánítás vagy a szólásszabadság témáját, de én szeretnék a, az alapvető jogok kulcsfontosságú kérdésére koncentrálni. A migrációs válság, a gazdasági és szociális kihívások is fontosak ebből a szempontból, úgyhogy én úgy gondolom ahelyett, hogy ellentmondásos dokumentumokat vitatnánk meg a véleményben, inkább erre kéne koncentrálnunk. Ne felejtsük el azt sem, hogy az Európai Unió megközelítése volt tulajdonképpen az, ami a Brexithez vezetett. Nem fogadhatjuk el azt, hogy a tagállamokat büntetik az eh, eh, álláspontjaikért, pozíciójukért, ugyanis ez politikai nyomásgyakorlásnak minősülne, és az európai, tag, eh, európai állampolgárokban még csak több kétséget ébreszt. Ez a magyarországi és lengyelországi kormányok ellen irányuló nyomásgyakorlásnak is minősíthető ez a vélemény. Látjuk, hogy ez egy olyan utat vetít előre, amelyet nem fogadhatunk el. Köszönöm szépen a többi árnyékelőadó munkáját, ez a mi véleményünk jelenleg. Elnök, köszönöm Dzsambacki úr. Millet Agnes Everend Hall asszonynak átadnám a szót a bizottság nevében, elmondanám azért, hogy semmiféle szankciót nem követelünk, hanem a bizottságot szólítjuk fel a felülvizsgálatra, úgyhogy nem értek egyet abban, amit mond, és az pedig, hogy a, hogy a, a családi, családon belül erőszak elleni védelem a föderális Európa felé tett lépés lenne, ebben sem értek egyet. Minden esetre a bizottság képviselője most a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Erasmus program valódi sikertörténet sikertörténet. 2018 több mint 50 ezer fiatalt érintett ez, nagyon sok szakmai gyakorlat és egyetemi tanulmányra kerülhetett sor. Elnézést, mondja a speaker. Akkor később szólalok fel. valószínűleg az elnök úr azt mondja, megadta nekem a szót, de nem én következek, most elnézés, ez nem a megfelelő pillanat volt. Köszönöm szépen mindenkinek ezeket a konstruktív felszólalásokat, és remélhetőleg a az állásfoglásunk színvonalához hozzájárulnak ezek a gondolatmenetek, de van egy nagyon fontos ö, kihívás előttük, hogy a fő bizottság hogyan fog hozzáállni ehhez az állásfoglaláshoz, lobbizni kell, tehát a LIBE szakbizottság eh, valószínűleg csak elolvassa és elfelejti, ezzel kellene hatnunk. Három óra, vagyis február 25-e délután három óra módosítók benyújtásának a határideje, ez egy elég szoros határidő. Most a következő napi rendi pontunk következik, a petóci, petíciók, ami a legfontosabb tevékenységi területünk. A 1106 per 2018-as petíció Svédország Alexander Albert tollából integrált nyilvántartási folyamat az Erasmus 2 program számára Európában. Sajnos ö, ö, nem érkezett meg a petíció szerzője, akadályoztatva volt van egy összefoglaló azonban, hogy miről van szó a petícióban, úgyhogy megadnám a szót a bizottság képviselőjének. Alnis Dotter asszony, elnézés, hogy rosszul ejtem a nevét. Megadom a szót. Köszönöm szépen, köszönöm mindannyiuknak ezt a meghívást a mai napon. Rendkívül fontos ez a téma ebben a petícióban. 2019 közepén érkezett be hozzák ez a petíció. A bizottság válaszában elmagyaráztuk, hogy a bizottság dolgozik az európai diákigazolvány kezdeményezésen, amelynek az a célja, hogy leegyszerűsítse Európa szerte a diákok mobilitását, különösen az Erasmus Plus program résztvevői számára holisztikus megközelítést alkalmazunk, tehát megpróbálunk karcsúsítani, digitalizálni minden folyamat területén, amelyekben érintettek ezek a diákok, akik külföldön kívánják folytatni a tanulmányaikat, és ezen kívül egy európai diák elektronikus beazonos, személyazonosítási rendszer kifejlesztésén is dolgozunk, egy online rendszerről van szó, amelyet használhatnak a diákok a, arra, hogy a vendéglátországok szolgáltatásait fel tudják használni, illetve az európai diákigazolvány együttműködés keretében arra ösztönzünk minden felsőoktatási intézményt, hogy a már meglévő diákigazolványokat lássák el az európai diák hologrammal, illetve egy európai nyilvántartási számmal, és ezáltal egész Európában egységesen felismerhetőek lesznek ezek az európai diák igazolványok, és egy európai diák identitásos kifejlesztünk ezáltal. Tehát ilyen formában az európai diákok könnyebben hozzáférhetnek az európai szolgáltatásokhoz, amelyekre jogosultak külföldön. A diákigazolványok kibocsátási joga nemzeti tagállami hatáskor, hatáskör, tehát a tagállami hatóságokkal kell egyeztetni, nincs harmonizált folyamat Európa szerte, és ez az oka annak, hogy nem nincs mandátumunk arra, hogy garantáljuk azt, hogy tartózkodási joggal is felruházza a tulajdonosát ez az európai diákigazolvány az adott vendéglátó országban. Azonban folyamatosan kapcsolat tartunk a tagállami hatóságokkal, és vannak pozitív fejlemények is, például az Európai Plus mobil applikáció, ami egy egyablakos ügyintézési rendszer a diákok számára minden információhoz hozzáférhetnek a diákok ezen rendszeren keresztül most már 80 ezerszer letöltötték ezt az applikációt, úgyhogy ez egy népszerű applikáció, nagyon felhasználóbarát applikációról van szó, és több ezer felsőoktatási intézmény teszteli éppen most azokat a digitális lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az Erasmus Plus mobil diákok számára harmonizáljuk a folyamatokat, tehát a streamlininggal foglalkozunk, a harmonizációval, és folyamatosan ösztönözzük az egyetemeket és a felsőoktatási intézményeket, hogy lépjenek még tovább ennél. 2,3 millió európai diákigazolványt állítottunk már ki, és arra ösztönzünk minden Európai Uniós felsőoktatási intézményt, egyetemet, hogy ezt használják, ezt adják ki, hogy ilyen formában a diákok mobilitását, szakmai képzését, egyetemi tanulmányait külföldön is megkönnyítsék. Ez volt tehát a válaszunk a petíció benyújtá, benyújtójának. Azóta vannak frissítések és új fejlemények is 2019 közepe óta, amióta benyújtották ezt a petíciót. Kollégám kiegészíti ezt még Szeretnék a diákok a kapcsolatos három hónapos tartózkodás meghaladó követelményekhez hozzászólni. A vendéglátó országban kell megfelelő biztosítás, illetve nagyon fontos, hogy megfelelő anyagi forrásokkal is rendelkezzen az adott diák, hogy ne jel, váljon terhére a vendéglátó tagállamnak, és ami a szabad mobilitást illeti, a tagállamok nyilvántartási rendszerekkel dolgoznak, vannak olyan tagállamok, amelyek ezt a nyilvántartási rendszert már létrehozták ezen diákok számára, de a harmoniz- harmonizáció nem állt szándékában a tagállamoknak, és a regisztrációs procedúrák kapcsán még egy új információ, ha megengedik, be kell mutatni a személyigazolványt ehhez a diáknak, és tavaly elfogadtunk hogy ezzel kapcsolatos rendeletet is, a tanácsban és a parlamentben, és ennek kapcsán 2021. augusztus másodikától kezdődően biztonságosabb, nehezebben hamisítható diákigazolványokat is kibocsátunk, tehát a vendéglátó országok, a fogadó országoknak ez is a javára válik. Agnes Evre? Agnes Evre, akkor most öné a szó. Ez az a napi rendi pont. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a bizottságnak, hogy nagyon fontos, konkrét és nagyon ösztönző véleményt állított össze. Erasmus Plus az egy tényleges siker. 2018-ban több mint 850 ezer európai használta ezt a mobilitási lehetőséget. Ahogy a petíció benyújtója is bemutatta, vannak azért administratív nehézségek, amikor a befogadó országban megérkeznek a diákok, és ugye a nyelvi problémák sem segítik ezt a lépést. A regisztrálás a tagállami kompetenciába tartozik, ugyanakkor a petíció benyújtáját szeretném arról biztosítani, hogy természetesen az Európai Parlament oda fog figyelni arra, hogy a a programot egyszerűsítsük. Az Európai Bizottság is említette, hogy ilyen kezdeményezések már számosan rendelkeznek, például az Európai Diákártya, és itt több mint 83 ezer alkalommal alkalmazták már ezt 2018-tól kedve, és úgy hallottuk, hogy most még ezt a programot még javítani is fogják. Ez egy emblematikus program, azt javaslom, elnök asszony, hogy a petíciót zárjuk le. Köszönöm. Smerigló képviselő. Köszönöm. Igen, köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Torren úrnak. Egy olyan kérdést vett fel, ami több ezer diák életével kapcsolatos. Nagyon sok administratív közlekedési akadályba ütköznek, és egészségügyi szolgáltatások területén is problémák merülnek fel, illetve a jogvédelemnél is. Úgy gondolom, hogy ha nincsenek digitális eszközök, akkor az jelentősen ronthatja az európai mobilitás minőségét, és ezt az aspektust nem szabad alulbecsülni, amikor az Erasmus Plus-ról folynak a tárgyalások. Jelenleg, ahogy tudjuk, az intézményközi egyeztetés folynak a 2021-2027-es időszakra vonatkozóan a parlament és a tanács szoros kapcsolatban dolgoznak azon, hogy az európai diák igazolványt bevegyük a szövegbe jelenleg. jogi kötelezettség a bevezetés tekintetében még nincs, erről még nem beszélünk, ahogy a DG Connect is ezt említette a bizottság részéről. A bizottság készen arra, hogy a Európai Digitális Igazolványt 2021-től bevezesse, és ezen az igazolványon az összes személyes adat, illetve végzettségre vonatkozó adat kell majd, hogy szerepeljen. A célja ennek, hogy támogassuk a diákok mobilitását, egyszerűsítsük a mobilitási ciklus szervezését. A bizottság virtuális kártyát is be kíván vezetni mobil alkalmazással, Erasmus Plus mobil alkalmazással. Ez egy jó kiindulási pont lehet azért, hogy a regisztráció egyszerűbbé váljon a vendéglátó országban történő tartózkodási engedélyhez történő regisztrációról van szó fontosnak tartom, hogy a, a petíciót tartsuk nyitva, hiszen további fejleményekre van lehetőség még, további fejlesztési lehetőség van az európai diákkártyák területén az új kérések alapján. Azért, hogy megerősítsük meg, könnyítsük a regisztrációt a vendéglátó országban a tartózkodási engedély elérése esetén a mobilitási időszak alatt. Köszönöm. Köszönöm szépen kollégák a hozzászólásokat. A vitát követően a javaslat az, hogy nyitva tartjuk a eh, petíciót, és eh, tovább eh, nyomon követjük az Európai Diák Igazán kérdését. Úgy gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért. Akkor a 8-as napi rendi pontra térünk rá. A petíció száma 594, 2019-es, Németország részéről benyújtott petíció gyermekek jogellenes külföldre viteléről Japánban. És ugye a 841-es 2019-es petícióval együtt tárgyaljuk, ez egy olaszországi petíció, a téma ugyanaz, 842-ben 2019-es petíció, Vincent Fischer Franciaországból a téma ugyanaz, gyermekjogellenes külföldre vitelte Japánban, 843 per 2019-es Olaszországból benyújtott petíció, téma ugyanez, gyermekjogellenes külföldre vitele Japánban. Négy benyújtó van jelen, köszönöm, hogy eljöttek. Nem könnyű eljutni Brüsszelbe, és itt minden rossz, de köszönöm, hogy eljöttek. Nem tudom, hogy hogy mutassam be önöket. Németországból BE, öné a szó. Mindegyik petíció benyújtónak 5 perce van. Köszönöm szépen. Az 5 percemet szeretném megosztani a francia gyermekjogi szövetség elnökével. Én a németül beszélő szövetségnek vagyok a képviselője. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm, hogy foglalkoznak ezzel a nagyon komoly témával, ami traumatizálja ezeket a kis gyerekeket. Ők túl kicsik, túl fiatalok, és ugye nem tudnak a saját érdekükben felszólalni. Mindjárt átadom a szót két és fél perc múlva Pólnak. Röviden szeretném bemutatni, hogy mi a hatása a gyermekek jóllenes külföldre viteléről. Először is a hágai egyezmény foglalkozik ezzel a kérdéssel. A, én gyermekeimre ez vonatkozik, Kál és Johan útlevele itt van nálam, és a, még mindig a feleségem, ő, neki ö, személy, személyes problémái vannak, és 2018. szeptemberétől folyik ez a vita, semmi nem történt, háromszor közvetlen, háromszor közvetelt végrehajtás próbálkoztunk meg. Nagyon aggályos számomra a gyermekeim helyzete, és attól félek, hogy öngyilkos lehet esetleg a feleségem. A német FBI és az Interpol is megerősítette, hogy Karl és Johan eltűnésével eddig nem is foglalkoztak a német intézet indított egy eljárás, de ez csak egy dimenzió. Van egy másik dimenzió is. Azok az emberek, akiknek a japáni bíróságon járnak el, nincs sokszor joguk arra, hogy a saját gyermeiket lássák. Dr. Daniel Velemnek ez az esete, mert nagyon korlátozottak ezek a jogok, tehát a gyerekek több mint három és fél éve nem látták az apjukat. A harmadik hatása ennek itt van példaként Tomázo Perena, akinek a gyerekeit Japánban tartják, tehát ez egy hazai vagy egy nemzeti eset. Marcello és Sofia Két és fél év óta nem látták az apjukat. A negyedik dimenzió a megelőzés. Nagyon sok szülő veszi föl velünk a kapcsolatot, és nagyon elkeseredettek, és nagyon félnek attól, hogy nem láthatják a gyermekeiket illetve tudják, hogy ha elválnak, akkor lehet, hogy soha többé nem láthatják a gyereküket. Én, három, több mint három éve ugye ott vannak a gyermekeim Japánban. Mindannyiunknak szükségünk van az önök támogatására. Több mint ezer gyerekről van szó, akik Japánban vannak. Ezeknek a kisgyerekeknek szükségük van az önök támogatásra. és most átadom a szót. Köszönöm szépen a Japánban elrabolt gyerekekkel foglalkozó francia szövetség elnöke van, vagyok, és Igazából nem arról van szó, hogy kinek van igaza, hanem arról van szó, hogy egy ország megszegi a gyermekek alapvető jogát, mégpedig azt, hogy mind a két szülőhöz joguk van. A, egy, aki elrabolja a gyerekét, az teljes felügyeleti jogot kap, és a másik szülőnek talán havonta két-három órányi együttlét jut, amely a gyermekekkel, gyermekeknek rettenetes dolgokat okoz. A hágai egyezményt ö, 2014-ben aláírták, viszont 2018-ban egy párizsi szemináriumon azzal foglalkoztak, hogy a a hágai, a hágai egyezmény mennyire nem ö, érvényesül ezekben az esetekben. Ö, és hogyha valaki, még ha Japánban is él, ö, akkor sem engedik meg, hogy a gyermekét láthassa. Ö, például van egy francia férfi, akinek a gyermekét a, a felesége ellopta, és akkor utána egyébként ki is fogják rúgni az országból, mert hogyha a felesége nem erősíti meg, hogy ott tartózkodhat, akkor nem érvényes továbbá a vízuma, és kényszeríteni fogják arra, hogy elváljon, és minden jogától megfosztják. Ausztráliában, Kanadában Amerikában vagy egyes, az Egyesült Királyságból származó állampolgároknak ugyanez a helyzete a japán házastársukhoz képest. Elnök, köszönöm. Akkor először még a többi petíció benyújtót is ö, ö, szólásra kérem. Paul Gyostoya, ön volt az, aki az előbb szólt. Jó, akkor most Vincent Visannak adom meg a szót, ön a következő petíciós. Először köszönöm a parlament és a bizottság tagjainak, különösen Enezio Corao Vitalinak és Zsofrá Didiernek, aki francia képviselő, akik támogatják a jogainkat, és a gyermekeink ügyeit képviselik. Vincent Son vagyok és 50, 559 nappal ezelőtt rabolták el a gyermekeimet Japánban. ő, francia állampolgárok is, és japán állampolgárok is. Amikor legutoljára láttam a gyerekemet, a kislányomat, akkor az egy kamerás felvétel volt, amin láttam, hogy a feleségem az autó csomagtartójába teszi be a gyereket, és el, elmegy vele, és ahányszor eddig megpróbáltam a, a rendőrség felé bizonyítani, hogy elrabolta a feleségem a gyereket, a rendőrség megtagadta a segítségét, sőt, annyira mérgesek voltak, hogy még az ügyvédem jelenlétében is letor, letartóztatással fenyegettek, ami, azzal fenyegettek, hogy hogy, hogy engem vádolnak majd meg gyerekrablással, a, pedig tudjuk, hogy a WHO tavaly a gyermek, gyerekeknek azt az állapotát, hogy a, a szülőkkel nem lehetnek együtt, már valóban betegséggel nyilvánította, és a feleségem nagyon sokszor meg, az ügyvédem sokszor megpróbálta a feleségemtől megtudni, hogy egyáltalán élnek-e még a gyerekeim, de ö, sem ő, sem a francia hatóságok nem jártak sikerrel, nem tudják, hogy hol vannak a gyermekeim. Az alap, a jogállamiság nem működik Japánban, és megpróbáltunk a, az ellen is fellépni, hogy Japán nem tartja tiszteletben a hágai egyezményt. Két dolgot szeretnék még mondani. November 21-én az ENSZ Japán, a Japán ENSZ nagykövet a gyermekek jogáról szóló egyezmény 25 éves évfordulóján azt mondta, hogy Japán most már kész megfelelni az ezzel kapcsolatos kötelezettségeknek Viszont egy nappal később egy tokiói bíróság azt állította, hogy ez az egyezmény nem érvényes Japánban. Tehát nyilvánosan Japán úgy tesz, mintha tiszteletben tartaná a gyermekekről szóló jog, gyermekek jogairól szóló egyezmény, de belsőleg az országon belül semmit nem tesznek pedig pszichés, nagyon súlyos pszichés hatása van ennek a helyzetre a gyerekeknek. Nagyon sok tanulmány bizonyítja, hogy hosszú távon pszichés és fizikai hatások, káros hatások érik a gyerekeket, sőt, mint mondtam, el is ismert már ez a betegség ennek ellenére a japán hatóságok megtagadták azt, hogy pszichológus foglalkozzon a gyerekkel, illetve szakértő vizsgálja meg. Ez pontosan olyan, mint hogyha egy gyerek rákban szenvedne, és megtagadjuk azt, hogy, a, hogy orvos lássa, vizsgálja meg és kezelje. A gyermekeinket, meg, gyermekeinknek meg kell engedni, hogy visszatérjenek a szokott környezetükben, környezetükbe, és hogy a az apjukkal és az anyukkal egyaránt időt tölthessenek, hogy ne felejtsék el a kultúrájukat. A gyerekek már nem beszélik a nyelvük, nyelvünket, nem tudják gyakorolni a szokott vallásukat, nem, tudnunk, nem tudnak visszamenni, meglátogatni Európában a szüleiket. Hogy fogadhatjuk el ezt? Európában az integráció a kultúra alapvető része. Amikor az Európában, Európában kívülről valaki Európába jön, akkor segítünk neki az integrációban jól meg kell követelnünk, hogy a gyermekeinknek ugyanilyen jogok járnak Európa határain kívül, különösen egy olyan országban, ami Európa barátjának nevezi magát. Francia, Olaszország, Németország, az Európai Unió egészen nagyon sok kísérletet tett arra, hogy a gyerekek jogait tiszteletben tartsák. A japán korlam, kormány semmiféle módon nem reagált erre. Évek, sőt évtizedek óta megy ez, e, a japánok e, egyszerűen kinevetnek minket. Tavaly egyébként e, a, a japán külügyminiszter egyenesen azt mondta, hogy teljesen mindegy, úgyse fognak szankciókat alkalmazni ellenünk, és én úgy gondolom, hogy emiatt a stratégiai partnerségi megállapodást fel kellene függ, függeszteni. A japán igazságügyminiszternek több külügyminiszter Európából levelet küldött annak érdekében, hogy a gyermekek jogairól szóló egyezményt tartsa be hiszen Japán nem, nem tartja tiszteletben az emberi jogokat és az alapvető jogokat. Ennek ellenére Európa Japánnal megkötötte ezt az egyezményt, amelynek egyébként része az is, hogy Japánnak tiszteletben kell tartani az emberi jogokat nem fogadhatjuk el azt sem, hogy japánoknak vízumot adunk, miközben nem tartják tiszteletbe az emberi jogokat. Japánnak a vízumok megtagadásával kellene jelet adni arra, hogy ezt nem fogadjuk el. Végül pedig Olaszország vezetésével azt kérjük, hogy a Japánba utazókat figyelmeztessék a nagykövetségek, illetve az ezzel foglalkozó hatások, hatóságok a gyermekrablás veszélyeire nem fogadhatjuk el ezt a helyzetet, hogyha léptünk volna évekkel ezelőtt, akkor most a mi gyerekeinket már nem tudták volna elrabolni. Nagyon sokszor azt mondják a jogalkotók, hogy Japán szuverén ország. Igen, de Európa is szuverén és a gazdasági és diplomatikus, diplomat, diplomatikus kapcsolataink nagyon jók Japánnal, e, és ezért meg kell védenünk a saját érték, érdek, érdekeinket e, az elérhető eszközökön keresztül. Köszönöm a szót. Uh, Köszönöm szépen, hogy megosztották velünk a történeteiket. Három petíció benyújtó van még a listámon, de természetesen ön is megkapja a szót. Kérem, mutatkozzon be, ugyanis nincs rajta a neve a listámon. A 0841-es a számon. Tomászó Perina vagyok, olasz állampolgár, és 2003 óta Japánban élek. A japán ö, anyjuk 2016. decemberében rabolt el a gyermekeimet, és 2017. augusztusa óta nem láttam a gyerekeiket, ez 902 nap, azóta nem láttam a feleségemet, nincs semmilyen akadályozhatási vagy távoltartási végzés a gyermekeim kapcsán, teljes láthatási szülői jogom van, a gyermekeim kapcsán, akkor is, hogyha elhagyom az országot. Két bírósági határozatom van, de a, a feleségem úgy döntött, hogy nem veszi figyelembe ezeket. A felső szintű bíróságokhoz fordultam annak érdekében, hogy gyermekeim ne idegenedjenek el tőlem, de ezek hiába való próbálkozások voltak több ezer európai gyerek nem tud visszatérni Európába. Az, a bíróságoknak ahhoz főződik érdeke, hogy az úgynevezett vitás helyzetű gyerekek helyzetét ne oldja meg, to- tokiói rendőrséghez kétszer fordultam gyermekrablás vágyával, és nyomozást kezdeményeztem, de csak cinikus válaszokat kaptam erre, ugyanis azt mondták, hogy Japánban a saját gyermek elrablása nem számít bűncselekménynek, és még az ügyvédem is megfenyegetett azzal, hogy engem fognak letartóztatni, hogyha tovább próbálkozom meg, próbálkozok megtalálni a gyermekeimet. Az olasz rendőrség megpróbálta felvenni a kapcsolatot a családommal Japánban, de a Bécsi Egyezmény megsértésével egyszer sem kaptunk hatósági választ a gyermekeim jogát nem tartják tiszteletben. 2018. októberében Lorenza Fontán, a családjogi miniszter írt levelet Jamasta igazságügyi miniszternek, aki a mai napig nem válaszolt erre. 2018. áprilisban Sergio Mattarella, az olasz köztársasági elnök egy japáni látogatása alkalmával aggodalmait hangoztatta a gyermekrabás kapcsán, semmi nem történt. Jún, tavaly júniusban a külügyminiszter Marvelo elment, elletagadott Japánba, és az olasz gyermekek és szülők problémáját felvetette, semmi nem történt a jogtiprás kapcsán a g 20 találkozóján Oszakában. Giuseppe Conte miniszterelnök is felvetette a drámai helyzetet, az, ugye Japánban elrabolt gyerekek kapcsán az egyetlen reakció volt, hogy Abe Shinzo-nak nincs eljárási joga saját bírói felett tavaly novemberben, aki 20 ö, időszakában Ignacio La Russa és más magasrangú olasz politikusok a Japánban történt látogatások során Ogawa ö, miniszternek említették aggodalmaikat, hogy a, a, a gyermekek jogait lábbal tiprák, ne, nincs ö, eredmény. A Bécsi Egyezményt megsértik, és a nagykövetségeink még arról sem kapnak információt, hogy a gyermekeink egyáltalán életben vannak-e, hogyan lehet egyáltalán Japán baráti országnak tekinteni. A velő minket fenyegetnek bírósági eljárással, még az ügyvédeink jelenlétében is, amikor azt mondjuk, hogy elhozzuk a gyermekeinket. Az, az elrabló szülők kapják meg a hármas cikk megsértésével a felügyeleti jogot, illetve a 35-ös cikket is megsértik a japán bíróságok. A bilaterális és multilaterális intézkedésekkel kell megakadályozni a gyermekek elrablását a jövőben, de a japán kormánynak a gyermekjogi egyezmény betartására semmilyen szándéka nem mutatkozik. Nagyon rossz hiszeműen járnak el a japán hatóságok. A végrehajtás, az ítéletek végrehajtása nem létezik Japánban, mint említettem a láthatási eh, és kapcsolattartási jogomat nem tudom gyakorolni. Ennek az a konzekvenciája, hogy a gyermekeink elidegenednek tőlünk, nem tanulják meg a, a nyelvünket, és az európai kulturális hátterükkel semmilyen kapcsolatot nem tarthatnak. Az identitásuk eh, nak ezt a részét nem tudják megismerni, ezek a gyermekek már nem európaiak, hanem áldozatok egy államilag támogatott, szponzorált elrablási rendszer áldozatai az európai identitásokat elrabolják tőlük, és ezt nem fogadhatjuk el. Európa tud erről a problémáról, és mégis először az SP-t, és utána az EPA-t is aláírta. Az SP-t 2019-ben írták alá, noha a tagállamok folyamatosan tudatában voltak a japán hatóságok európai kiskorúakkal szembeni bűncselekményeiknek. A kérdésem a mai napon az, hogy az üzleti kapcsolatok fontosak, vagy pedig az európai gyermekek jogai a Japánnal való kapcsolatainkban. A rossz hiszeműség, a hatósági jog rossz hiszeműség már több évtizedet tart a japán hatóságok részéről. Azonnali szankciókat követelünk a japán állam ellenében, és szeretném megemlíteni, hogy ha több évvel ezelőtt ezek az intézkedések megszülettek volna, akkor ezen óriási bűncselekmények áldozatainak nem csak nem áldozatul a gyerekeink. Három dolgot kérünk először is közvetlenül. Azonnal fel kell, meg kell szüntetni az SPA-t. 2018 márciusában mind a 26 japán nagykövet elküldte azt a levelet az, az, a japán igazságügy miniszternek, amelyben arra szól, szólították fel a japán államot, hogy ismeri el, hogy jogsértés következett be, de semmi nem változott azóta, de néhány hónappal később az SP8 az Európai Parlament ratifikálta, amelyben az szerepel, hogy a jogállamiságot és az emberi jogokat be kell tartani. A második, a valamennyi japán állampolgár számára a vízum megtagadása, illetve egy weboldal létrehozása a harmadik kérésünk az európai tagállamok polgárait tudatosítani kell, hogy milyen veszélyekkel jár a Japánba történő látogatásuk. A második világháború óta a gyermekjogi egyezményt Japán elméletileg folyamatosan tiszteletben tartja, gyakorlatban pedig lábbal tiporja az európai gyerekek, európai identitásokat elvesztik. Kétségbe vagyunk esve, kérem segítsenek a gyerekeinken. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönöm. A titkárság megpróbálta felvenni a kapcsolatot horvát elnökség itt van? Kiváló. Azért a bizottsággal kezdünk. Megadom a szót a bizottság képviselőnek, Patricia de Lucának. Hol van? Itt vagyok. Köszönöm, köszönöm, elnök asszony. Először is a bizottság szeretné kifejezni azt, hogy megérti a petíció benyújtóinak a nehéz helyzetét, hogy nem tudnak kapcsolatot tartani a gyermekeikkel. A bizottság nagyon jól ismeri a japán helyzetet, a gyermekek visszatérítése a szokásos lakhelyére, az elrablás követően, illetve a láthatási jogok gyakorlásának a lehetetlensége területén is, bár akkor is, hogyha a bírósági döntés, bírósági ítélet biztosítja a láthatósági jogot. Itt Japánban az a rendszer, hogy csak egy szülő kapja meg a teljes gyerekfelügyeletet. A helyzet a japán állampolgárok esetében is hasonló. Hogyha a feleség, aki a úr a házasságot köt, az a gyerek, aki, az a feleség, aki kérte a gyermekfelügyeletet, és anélkül, hogy bejegyeznék a biológiai szülő látotási jogának a törlését, gyakorlatilag ez meg bekövetkezik az új házassággal. Van egy úgynevezett be nem avatkozási elv. Japánban a polgári jogi kérdéseket magán ügyeknek tekintik, és az állam állami beavatkozás az, az intim szférába való beavatkozásnak tekintik. Ennek a következménye, hogy nincs végrehajtás, a polgári ügyekben hozott ítéleteket nem hajtják, nem hajtatják végre. Több kezdeményezés történt eddig azért, hogy a japán hatóságok figyelmét felhívjuk erre a problémára. A petíciók benyújtói ezek közül néhányat említettek, a 26 nagykövet levele például, politikai szintű beavatkozások, a Vera Jurova volt igazságügyi biztos, miután az ENSZ is közbelépett, Joko Kamikávának írt 2018-ban, és mai napig nem érkezett erre válasz. Az EU tokiai delegációja próbált egy találkozót szervezni a Takashi Yamashita miniszterrel 2019-ben az összes tagállami nagykövet jelenlétében de nem került sor erre a találkozóra. A miniszter az EU delegáció vezetőjével egyeztetett egy találkozón. Ez egy fontos találkozó volt, azért, hogy nyitva tartsuk a párbeszédet, de semmi nem történt. 2019. júniusában a francia elnök Macron és az olasz elnök Conte és tájékoztatták a japán miniszterelnökét a helyzetről, de akkor se történt semmi. Most új igazságminiszter van október óta, Masako Momori. Megpróbáljuk felvenni vele a kapcsolatot. Hát, ha ő, aki egy hölgy, talán készségesebb lesz a többieknél. Nemzetközi nyomás hatására Ugye tudják, hogy más országoknak is ugyanez a probléma, Egyesült Államok, Ausztrália, stb. Japán egy új jogszabályt hozott, polgári jogi végrehajtási törvény, azért, hogy a polgári jogi, polgári ügyekben hozott ítéletek végrehajtása könnyebb legyen. De hát azért vannak kételjeink, hogy ez a jogszabály valóban működni fog-e, még nem is lépett hatályba. Idén áprilisban lép hatályba. Említették a stratégiai partnerségi megállapodást. Január 31-én volt a második találkozó a japán hatóságokkal. Meg kell, hogy mondjam, hogy a megállapodás még nem hatályos, mert nem történt meg a ratifikáció az összes tagállam részéről. A megállapodás néhány része ideiglenesen már érvényes. A polgárjogi együttműködésre ez nem igaz, de az emberi jog területre már igaz. Úgyhogy felvetettük ezt a témát az emberi jogi fejezet ernyője alatt, és rákérdeztünk, hogy hogy is működik ez az új nemzetközi mediációs rendszer, amit a japán központi hatóság, a külügyminisztérium vezetett be. Rákérdeztünk a statisztikára, hogy hány gyerek tért vissza a szokásos lakhelyére, miután bevezették ezt a rendszert. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem volt nagyon pozitív a válasz. Még lesz két egyeztetésünk. Nem a megállapodás keretei között, de az emberi jogi párbeszéd keretében lesz még két egyeztetés, és lesz egy EU-Japán csúcs Tokióban májusban. Úgyhogy továbbra is fölvetjük a témát, és megpróbálunk konkrét válaszokat kapni. Az emberi jogi egyezmény 30. évfordulóját ünnepeljük idén, és a, ennek kapcsán is az ENSZ nagykövete is Japánban felhívta a figyelmet erre a kérdésre, és írt egy cikket az európai állampolgárok Japánban élő európai állampolgárok problémáiról de itt ugye a probléma az, hogy a nemzetközi egyezményeket sem tartják tiszteletben, az emberi, a gyermekek jogairól szóló egyezményt sem tartják be, de nagyon eltérő a kultúra is. Számunkra a, a gyermek érdeke az, hogy a vállás követően is a gyermek kapcsolatot tudjon tartani mindkét szülővel. Számukra viszont az az elv, hogy a gyermeknek nem kell kapcsolatot tartani a elvált szülővel, vagy avval a szülővel, aki nem kapott gyermekfelügyeleti jogot, azért, mert fontos számára, hogy folytassa az életét nyugodt körülmények között. Mi nyitottak vagyunk a párbeszéd tekintetében, az EU diplomáciai eszközeit is felhasználjuk. Hasonló helyzetben lévő államokkal is, az Egyesült Államokkal, más országokkal is egyeztetünk, azért, hogy továbbra is föl tudjuk vetni ezt a kérdést Japánnal. A szankciókkal kapcsolatban ezekre nem tudok választ adni, ez eh, nem tartozik az én hatáskörömbe, én nem tudok dönteni eh, szankciókról a tagállamok, alkotta tanács szintjén lehet szankciókra döntést hozni. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes volt ez a téma, és most megadom a szót az Európai Parlament gyermekjogi koordinátorának, Cenkovics asszonynak. Ugye ő nagyon fontos témával foglalkozik, a gyermekek jogának a tiszteletben tartásával és a gyermekek érdekeinek a képviseletével öné a szó. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lengyelül fogom folytatni a felszólalást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most olyan szülők beszámolóját hallgathattuk meg, akik az elmúlt évek folyamán teljes reménytelenségben éltek, tudják, hogy nem nagyon van már lehetőségük arra, hogy lépjenek. Igaz, hogy az Európai Unióban is, és néha, néhány helyzetben a japán bíróságok előtt is vannak jogaik, de a japán hatóságok ezeket nem tartották tiszteletben. Mindenki, aki szülő, nagyon jól el tudja képzelni, hogy milyen nehéz lehet ilyen helyzetben érni, amikor az ember nem látja a gyerekeit, nem tudja, hol vannak, nem, tudják, hogy, nem tudja, hogy vannak, hogy boldogak-e vagy boldogtalanok. A petíciók benyújtói közül vannak olyanok, akik 2018-ban terjesztették be a koordinátorok irodájához az első kérvényeket. Nagyon szomorú, hogy ezeket az ügyeket azóta sem rendezték, annak ellenére, hogy nagyon sokan próbáltak akár magas diplomáciai szinten is segíteni nekik. Ma külön, különös jelentőségű petíciók vannak előttünk, amelyek azt mutatják, hogy rendszer szintű problémákról van szó, és nem csak jogi, hanem japán kulturális problémákról is, hiszen a vállás utáni ö, ö, oszt, megosztott felügyeleti jog illetve a láthatóság jog sérül, amely, amely egyébként a gyermek számára is rendkívül fontos. A gyerek nem csak az egyik szülőjét veszíti el, hanem annak kultúráját, kultúrájával, nyelvével is elveszíti a kapcsolatot az Európai Unióban, Amerikában, Ausztráliában, sőt Japánban is nagyon sok szülő néz hasonló problémák elé egy vállás után, hogyha japán házastársától elvált. Nagyon korlátozott a gyermekekkel tartható kapcsolat, gyak, gyakran egyszerűen nem is létezik a, mint az Európai Parlamentben a gyermekek jogaiért küzdő személy, hangsúlyozom, hogy elítélem bármely olyan állam viselkedését, amely nem tartja tiszteletben azokat a jogokat, amelyek a gyermekek jogairól szóló egyezményben foglaltak, attól függetlenül, hogy európai állam, tagállamról vagy Európán kívül való országról van szó, még akkor is, hogyha demokratikusnak tartja magát ez az ország. Minden két szülő, szülő jogait meg kell, tiszteletben kell tartani, ha csak nincsen szó családon belüli erőszakról. Hogyha bármelyik olyan szülő olyan helyzetben van, ahol a gyermek jogai sérülnek, joga van ahhoz, hogy kapcsolatot tartson a gyermekkel, hogy egy valódi gyermek-szülő kapcsolat fejlődhessen ki közöttük. Rendkívül fontos ez bármely gyermek számára, nem csak kisgyerekek, hanem akár kamaszok számára is, hiszen a kamaszkorban és a kamaszkoron túl is fontos a szülővel tartott kapcsolat. Jelenleg várjuk, hogy a japán japán jogszabályokkal kapcsolatban hónapokkal előtt megígért reform megvalósuljon. Az a kérdés, hogy valóban hatásos, le, hatásos lesz-e majd ez a reform. Sajnos szakértők véleménye azt mondja, hogy az új jogszabályok sem lesznek elég hatékonyak. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy ennek ellenére párbeszédet folytassunk a japánokkal, ezért minden szülői joggal kapcsolatos kérdést nagyon fontosnak tartunk, akkor is, hogyha ez a japán hatóságokkal tartott kapcsolatokat is feltételezi. Az Európai Unió Japánnal kap, ápolt kapcsolatért felelős küldöttséggel is beszéltem, ők is nagyon jól ismerik ezt a problémát. Biztosítani fogom azt, hogy a az Európai Unió delegációi és Japán delegáció között tartott parlamentközi találkozón is felvessük ezt a problémát. Mindig kihasználom annak lehetőségét is, hogy az Európai Unió főképviselőjével beszéljek a biztonsági és külügyi témák kapcsolata, kapcsol, kapcsán, hiszen az új Japánnal ápolt stratégiai partnerségi megállapodás kapcsán is fontos ez a kérdés. Tudom, hogy a ö, hogy az amerikai szenátus is beszélt erről az Európai Unióval, remélem, hogy ennek lesz majd egyszer hatása. A szülőkkel ápolt kapcsolat, illetve a gyermekrablás, valamint egy a vállás utáni felügyeleti jog kérdése, olyan kérdések, amelyekkel, a mi, amelyekkel az irodám legelsősorban foglalkozik, ezért biztosíthatok mindenkit arról, hogy ezzel komolyan fogok foglalkozni. Koordinátori szerepben először beszélek erről, ezért köszönöm szépen a petíciós bizottságnak, hogy meghívtak erre az ülésre. Remélem, hogy nem kell majd túl gyakran találkoznunk, mert egyre kevesebb lesz a gyermekek jogát sértő ügy, de sajnos tudom, hogy a valóságban ez még egyelőre reménytelen. Tudom, hogy nagyon sok petíciót küldenek az Európai Parlamenthez ebben a témában. Szeretném kifejezni legnagyobb együttérzésemet a petíciók benyújtóinak, illetve az irodámhoz küldött levelek feladóinak. Tiszteletben kell tartani az Európai Unió állampolgárainak jogait, és politikai, valamint adminisztratív szinten is mindenképp együtt kell működnünk a gyermekek jogai érvényesítése érdekében. Az Európai Parlament bürója is hangsúlyozta ezt, biztosíthatom a szakbizottság tagjait és a petíciók benyújtóit is arról, hogy mindig rendelkezésükre állok ezekben a kérdésekben. Remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban kialakulnak majd olyan mechanizmusok, amelyek mentén ezek erről a nagyon érzékeny témákról információkat tudunk cserélni. Az irodám mindannyiuk számára nyitva áll, bárki előtt, aki a gyermekek jogainak védelméről, illetve javításáról akar beszélni. Köszönöm szépen, Kopács asszony, most pedig megnyitom a további felszólalók előtt a lehetőséget a hozzászólásra. Ha nem, akkor majd én szólok először. Uh, it's absolutely unbelievable. Teljes mértékben hihetetlen, amit meghallottunk, és itt uh, nem hiszem, hogy a művetség hiányáról van szó. Mindannyian uh, olvastuk a könyvekben, hogy a 17. században bizonyos európai polgároknak nem volt lehetőségük arra, hogy bizonyos városokat elhagyjanak, és a japán nőktől született gyermekeik nem hagyhatták el az országot, de nem gondoltam volna, hogy a 21. században is ez még megtörténhet, és ezen felszólalások valamennyi ilyen arról szóltak, hogy az Európai Unió törekszik, dolgozik ezen, de eddig nulla eredménnyel jártak ezek a fáradozások, és ez rendkívül szomorú tény és természetesen nem lehet lezárni ezt a petíciót. Egyértelmű, és gondolom mindannyian értenek, hogy ez, nyit, ez egy nyitott kérdés marad továbbra is és az Európai Parlament szerepe fájóan hiányzik ebből egyértelmű, hogy tagállami kormányok és magas szintű képviselők foglalkoznak ezzel, de az Európai Parlament nem, ezért meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen lehetőségeink vannak arra, hogy mi is befolyjunk ebbe. És természetesen a másik javaslatom az, hogy a külkapcsolati főképviselőt meghívjuk ide ebbe a szakbizottságba, és mondja el, hogy pontosan mi a teendő. Ez a rövid megjegyzésem a magam részéről. Évi asszony következik. Nem, elnézést. Ön következik először. Én vagyok a, az első? Igen, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Több hónappal ezelőtt Ezeket az aggasztó körülményeket már megvilágítottuk a japán gyerekek és szüleik kapcsán. Külügyminiszterek, parlamenti képviselők fáradozása kudarcba forrat, és Shinzo Abe miniszterelnök 2020-as évet az Európai Unió és Japán közötti nagyon fontos évnek nyilvánította, ennek ellenére nem történt semmi. Japán a nemzetközi ügyeket prioritásnak kezeli hivatalosan, de akkor sem látunk előre lépést. Több mint száz francia gyerekről van szó, és több mint ezer európai gyerekről, akiknek semmilyen kapcsolatuk nincsen az európai szülőkkel. Tomaszóval és másokkal ugyanez a helyzet, ők ezért vették fel velünk a kapcsolatot abban a reményben, hogy válaszokat kapnak, segítséget kapnak. Itt vannak ők most velünk, és meghallgathatók a szörnyű történeteiket. Talán meg kellene bánnunk az, hogy egyáltalán a japán egyezményt valóban megszavaztuk, illetve az Európai Bizottsághoz kellene fordulni az SPA és az EPA kapcsán, hiszen az emberi jogokat lábbal tiporják Japánban. Ez egy óriási emberi jogsértést és a Nemzetközi Gyermekjogi Egyezménynek komoly megsértése. Remélhetőleg az Európai Bizottság minden eszközt megragad arra, hogy Japánnal erőre lépjen, minden lehetőséget ragadjon meg, folyamatosan presszionálni kell a japán kormányt, folyamatosan zajt kell csapni a kereskedelmi kapcsolatokat, és eszközként kell használni, hiszen ha pénzről van szó, az mindig hatásos. Ne felejtsük el, hogy az idén az olimpiai és a paralimpiai játékok nyáron Japánban kerülnek megrendezésre. Több millió ember kíséri majd figyelemmel ezeket az eseményeket, világszerte nagyon komoly média, figyelem is kíséri majd ezt. Ez is egy fontos eszköz lehet az Európai Uniós intézmények kezében, így is lehetne presszionálni a japán hatóságokat Franciák, németek, az angolok és mások is folyamatosan várják a probléma megoldását, és az Európai Uniótól várják a segítséget, a támogatást. Hogyha az apák bőrébe bújnék, és elképzelném, hogy milyen érzés az, hogy a gyermekeiket nem láthatják, én, nekem ez kibírhatatlan lenne apaként, és teljes mértékben szimpatizálok ezzel, ezzel a harccal, és most már nem beszélnünk kell, hanem cselekedni. Köszönöm szépen. Vince úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon, nagyon-nagyon megható történeteket hallhattunk meg a petíciók benyújtóitól. Köszönöm, hogy ezeket megosztották. Nagyon sok minden elhangzott, de azt hiszem, egy dolog nagyon feltűnő az Európai Unió szempontjából. A, nem csak arról van szó, hogy jelen pillanatban nincs kilátásban semmilyen megoldás, de még a japán hatóságok semmilyen választ sem adtak, sem írásban, sem szóban, ha jól értettem, egyáltalán semmilyen válasz nem volt az Európai Unió-Japán párbeszéd során ebben a témában az ő részükről, és ez azt jelenti, hogy lehetetlen megoldást találni jelen pillanatban, ugyanis egyszerűen nincs párbeszéd, dialógus, amely előrelépést ígérhetne ebben a kapcsolatrendszerben. Azt hiszem, hogy még az állam és kormányfőink is tettek lépéseket, konkrétan az olasz és a francia kormány, de a tagállamok közötti együttműködést ki kellene hangsúlyozni, hiszen közös az érdekünk, és valamennyien presszionálnunk kell a japán kormányt. A petíciós szakbizottságként és Európai Parlamentnénként mit tehetünk, ugye ez a nagy kérdés, hogyan segíthetünk a petíció benyújtóinak, és nagyra értékelem Eva Kopat javaslatát a felszólalásában. Talán lehetséges lenne a számunkra az, hogy a japán delegációnk felé szignalizáljuk, egyetemi jelzős kell küldeni a számukra az, hogy májusban a plenárison ez igenis téma lesz a petíciós szakbizottság részéről az Európai Parlamentben és egyetértek az elnök javaslatával is, mi szerint kell egy saját kezdeményezésű jelentés is összeállítani, amelyben egyértelműen jelzést adunk, hogy komolyan aggódunk az Európai Parlament részéről e tekintetben, és a lehető leggyorsabban szeretnénk látni a megoldásokat. Természetesen értjük a kulturális különbségeket, de azért mégiscsak a civilizált világban kellene maradnunk, és a világ egyik vezető gazdaságáról van szó Japán esetében, ezért felelősséggel is együtt jár ez a vezető szerep az emberi jogok és a gyermekjogok területén. Úgyhogy minden kezdeményezést támogatok az Európai Parlament részéről, és még egyszer szeretném részvétemet kifejezni a petíció benyújtói irányába. Picar Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Maestre asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném a benyújtó, a petíció benyújtóinak azt mondani, hogy Természetesen teljes mértékben támogatjuk Önöket, és nagyon megérintett minket. Tényleg borzasztó ez a sok információ, amit elmondtak, és egyetértek azzal, amit a bizottság részéről a kollégák elmondtak. A parlamentnek is kell valamit tennie. Nem lehetnek itt ürügyek, hagyományok, kulturális elemek, a kultúra vagy a hagyomány, az soha nem adhat lehetőséget arra, hogy alapjogokat vonjunk meg a kiskorúaktól, de hát a szülőktől is, hiszen nekik joguk van, hogy fenntartsák a kapcsolatot a gyermekeikkel. Amit a előttem szóló kollégák mondtak, az a teljesen egyetértek, és Kopácz asszonyal is, és természetesen azzal is, amit Vince kolléga mondott, én is azt mondom, hogy készítsünk egy saját kezdeményezésű jelentést nem csak konkrétan ezekre a példákkal, hiszen itt teljesen egyértelmű, hogy az alapjogok sérülnek, és a jogi e, egyezményt is sértik, de hát itt az európai embereket kell védeni, alapjogokról van szó, aztán a japán delegáció, úgyhogy egy saját kezdeményezésű jelentést kell készítenünk, ami ezzel a helyzettel foglalkozik, és leírja, hogy itt az összes ugye, tagállam jogait mindezt sérti, úgyhogy közösen lépünk fel, az talán erősebb, hatásosabb. Ugye szolgálunk el a gyermekeinket, a, szolgálunk el azokat a házastársakat, azokat a személyeket, akik Japánban élnek és hasonló helyzetben találják magunkat. Tehát semmiképpen nem zárhatjuk le ezt az ügyet, és vállalnunk kell nekünk is, hogy valami többet is teszünk, nem csak hangoztatjuk, hogy támogatjuk önöket, hanem egyes kezdeményezéseket kell tennünk. Egyrészt föl kell, hogy hívjuk a figyelmet a helyzetre, másrészt megoldásokat kell kidolgozzunk. Köszönöm szépen, Maestro asszony! Danok a képviselő. Thank you. And uh, many... Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy eh, ezt az ügyet elénk tárták. Én nem tudtam semmit erről a problémáról. De ez azt jelenti, hogy eh, a nyilvánosság sem ismeri megfelelőképpen ezt a problémát mi egyébként különböző helyzetekben foglalkoztunk elég sokat már a határokon átnyúló gyerekrablással, de itt az Európai Unió, elsősorban az Európai Uniós tagállamokról volt szó, illetve más harmadik országokról. Én nem tudtam, hogy Japánnal is E, ilyen problémák léteznek, hiszen a Japán egy olyan harmadik ország, amelyekkel, amelyen nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Ezért én is szeretném támogatni az eddig e, felmerült minden, tám, minden javaslatot, tehát hogy írjunk a küldöttségnek, hogy adjuk tovább ezt az információt minden európai parlamenti képviselőnek, illetve hogy a sajtónak is adjuk tovább, működjünk együtt velük is. És én is úgy gondolom, hogy az ilyesfajta problémát, az, a szülőknek ebbeli problémáit mindenki számára nyilvánossá kell tenni. Elnök, köszönöm. Evi asszonyi a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretem volna felszólalni ennek a petíciónak a támogatásaként el, egyetértek mindaz, ami eddig elhangzott. Meg kell, hogy mondjam, hogy miközben a petíció benyújtói beszéltek a petíciókról, valóban nagyon kellemetlenül éreztem magam, borsozott a bőr a hátamon, tehát tényleg borzasztó ez a helyzet, és tényleg szeretném elmondani, hogy, hogy maguk mellett állok. Elfogadhatatlan, hogy ilyen helyzet fennmaradjon, és elfogadhatatlan, hogy a sok levél, nyilatkozat, kezdeményezés ellenére, ami sok szinten megtörtént, máig semmilyen választ nem kaptak. Nagyon súlyos ez a helyzet, és ezért még egyszer mondanám, hogy egyetértek Koreó kollégával is, a párbeszédet, a diplomáciát, új levelek küldését, a főképviselő bevonását, természetesen ezeket meg kell, hogy tegyük. A horvát elnökséget is be kell, hogy vonjuk természetesen. A, az EU-Japán delegációt is kell használnunk erre, a petíciós bizottság is küldhet egy levelet, sőt kell, hogy küldjön egy levelet, én kérem, hogy küldjünk egy levelet, de szerintem ez nem elég, hanem a szankciók útját kell, hogy járjuk. Tényleg úgy gondolom, hogy a uniónak a szankciókat kell alkalmaznia az aláírt kereskedelmi megállapodások keretei között, hiszen itt mindig szerepel az alapjogi karta, az emberi jogi egyezmények elfogadása. Szerintem ez az út, hiszen a helyzet már olyan, hogy most már bizonyítanunk kell, hogy az Európai Unió egységes és egyhangon szól, és megvédi a szent elveket, az alapjogokat, és nem csak a gyermekeket, hanem a szülőket is meg kell, hogy védjük, hiszen ők is áldozatai ennek a jogsértésnek. Köszönöm. Grazie tanto, Evi. Köszönöm szépen, tisztelt Evi képviselőasszony. Ágyú Szelibáti López úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Először is teljes mértékben támogatom a jelenlévő petíció benyújtókat. Nagyon viharos érzelmeket kavar bennem, és tényleg megdöbbentem én is. Tudjuk, hogy 2016 2006-ban a petíciós bizottság már javasolt egy állásfoglalást hasonló problémák miatt, olyan problémák miatt, amelyeket nem csak Japánnal, hanem más harmadik országokkal kapcsolatban is tapasztaltunk ezen a területen, és azzal kapcsolatban, hogy a Brüsszel 2A rendeletet nem hajtották végre. Most nagyon fontos, hogy végre cselekedjünk, az állásfoglalásokhoz képest most tettek következzenek, hiszen ezek a szülők azoknak a gyerekeknek a szülei, akik ugyan nem élnek az Európai Unióban, de még mindig Európai Uniós állampolgárok. Tehát megoldásokat kell találnunk, védenünk kell az érdekeiket. A szocialisták és demokraták frakciója támogatja a petíciókat, és vég, fő, Borel főképviselő úr, urat is fel kell szólítani arra, hogy nagyobb nyomást gyakoroljon az ilyen ügyekben. Tehát amikor ö, európai állampolgárok gyerekei és az ő szüleik ö, vannak kitéve ilyen boldogtalan helyzetnek, ö, nyomást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy minél hamarabb megoldás szülessen. Elnök, köszönöm szépen Ágról Száliba úr. Az utolsó hozzászóló én leszek. Maestre asszony, teljes mértékben egyet értek önnel. Én úgy gondolom, tiszteletben tartjuk a kulturális ö, különbségeket, amelyek elválasztanak a partnereinktől, de ezeket nem lehet ö, magyarázatként felhasználni arra, hogy az Európai Uniós állampolgárok szülői jogait megsértsék. Ez teljesen alapvető elvárás. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben egyetértünk ebben. Ezen kívül azt gondolom, hogy ebben a kontextusban nagyon fontos lenne, hogyha hivatalos eh, levelet küldenénk az Európai Bizottság eh, külügyi főképviselőjéhez, Borel úrhoz, hiszen az ő munkaköri leírásában szerepel ez, eh, és hát az európai, nem csak az Európai Parlamentnek kell diplomáciai nyomást gyakorolnia hanem az ő szintjén, tehát az európai diplomáciai szinten és a külügyi szolgálat szintjén is meg kell ezt tenni. Most még egyszer megadom a petíció benyújtóinak a szót, két percet kap mindegyikük. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen nem szeretnék félreértéseket, ezért tisztáznék néhány témát. Miért vannak itt csak apák? Anyák is érintettek, egy francia anya van a petíciónkban, osztrák anyákat is elszakítanak gyermekeiktől. A második dolog, a kulturális aspektus. Ö, ez űrügy. Hogyha megnézzük a népírtás szankcionálási egyezményét, például a, a súlyos mentális károsítás is ilyen bűncselekménynek számít, az E és az elrabolt gyermekek problémája és mentális ügy hivatalosan 150 gyerek a becslések szerint van ilyen helyzetben, hogy semmilyen kapcsolata van évente a szülővel. Az utóbbi 20 évben összesen 3 millió gyerekről beszélünk, és 20 év a nagykorúsági küszöb Japánban. Az, annak az oka, hogy a legtöbb hatóság nem tud erről a helyzetről. Ez annak a ténynek tudható be, hogy a japán bíró külön retorikát használnak arra, hogy megindokolják ezeket a gyermekrablásokat. A japán bírósági ítéletekben soha nem szerepel a gyermekrablás szó, elismerik a helyzetet, de nem ítélik el. Csak nagyon rövid kiegészítés. Az én két fiam esete a legvilágosabb illusztrációja annak, hogy Japán lábatiporja az egyezmény, teljes felügyeleti jogom van, közvetlen végrehajtási végzésem van, azonban ennek dacála még mindig nem kerültek vissza hozzám a gyermekeim, ezért nem lehet civilizált viselkedésnek tekinteni a japánok viselkedését. Még egyszer. A következő 15-20 évben valószínűleg nem fogom látni a gyermekeimet, ezt biztosan tudom, de tudom azt, hogy ha megnézik ezt a videót, akkor már hálás lehetek úgy, hogy a gyermekeim és magam nevében köszönöm. Az idő nagyon fontos, bűncselekmény áldozatai a gyermekeik, a szülők bűncselekményt követnek el, most kell cselekedni azonnal, nem várhatunk tovább. Már tegnap kellett volna cselekednünk, ugyanis a gyermekeink szenvednek, egy napot sem várhatunk. És nem értek egyet azzal a tényel, amit ma is meg erősítettek, hogy ez egy kulturális különbség. A kulturális különbség nél miért, fennállása esetén miért írunk alá nemzetközi egyezményeket. Japán aláírta az egyezmény, de tíz évig tartott a ratifikáció. Nem, hogyha nem felel meg az egyezmény az állami sztenderdeknek, akkor nem kell aláírni az egyezményt. Tehát Japán számára ez most már kötelező jellegű ez az egyezmény. És hogyha Japán nem, nem képes a gyermekjogi egyezmény legalapvető passzusait tiszteletben tartani, akkor a kérdésem az az, hogy a gazdasági partneri együttműködésről mit gondolnak, akkor például akkor a következő pénzügyi válság csapása ér el minket. Hiszen itt arról van szó, hogy ezt úgymond nem engedhetjük meg magunknak, hogy foglalkozunk a gyermekjogi egyezménnyel. Ennyit szeretem volna elmondani, és még egyszer köszönöm, de ezt meg kell oldanunk a legsürgősebben, és nem szabad bizalommal viseltetni a japán hatóságok felé, mi szerint ők majd ezt megnézik. Az utóbbi húsz évben erre várunk, és semmi nem történt. Köszönöm. E, még egy dolgot szeretnék ehhez hozzá fűzni. Kifogytunk az eszközökből, nem tehetünk semmit, vannak szülői jogaink, de hogyha megpróbálnánk holnap ellátogatni a gyermekeinkhez, akkor a rendőrség jön és letartóztat minket például egy ausztrál apával, ez történt, egy közös térben szerette volna látni a gyermekeit, és letartóztatták néhány hónappal ezelőtt a gyermekeink DNS-e a fel, felé a miénk, de mégis börtönbüntetést kockáz, kockáztatunk akkor, hogyha látni szeretnénk őket, tehát nincs reményünk, de ha valamit tehetnek, kérem gyorsan tegyék, ugyanis a gyermekek közben növekednek, és elfelejtik egyszerűen az, az európai szüleiket. Thank you very much indeed. Elnök, köszönöm szépen. Nagy benyomást tett ránk mindez Konkrét lépéseket javasolok. Először is természetesen tartsuk nyitva a petíciót, és írjuk meg a véleményünket az EU külügyi főképviselőjének, és szólítsuk fel őt konkrét lépések megtételére. Harmadsorban írjunk a Japán, az EU-Japán delegációnak, illetve, az, illetve Japán-Európai Unióhoz küldött nagykövetének, és azt javaslom, hogy egy rövid állásfoglalást is készítsünk ebben a témában. Egyetértenek ebben? Teljes mértékben egyetértünk. A szocialisták, az EPP is, igen, a következő februári plenárisra szerintem kelleni, kellene kérni, hogy a napi rendet tűzzék ezt a témát, és az Európai Parlamentben működő parlamentáris delegációt is meg kellene keressünk. Elnök, köszönöm. Ignáció? Igen, én is teljes mértékben egyetértek a kollégákkal de mivel nagyon sürgős mindez, nem tudunk arra várni, hogy a delegációkon keresztül ö, ö, cselekedjünk, úgyhogy szerintem Szászoli elnök urat is ö, meg kellene keresnünk, hogy ő, tegye, ő vegye fel a kapcsolatot a bizottsággal. Mert hogy ennyire sürgős a dolog hogyha az együttműködési megállapodásokon keresztül szankciókkal fenyegetünk, akkor a japán fél sokkal hamarabb fog reagálni. Tehát nem tudunk arra várni, hogy majd a következő plenáris, meg az EU-japán delegációk csatornáján keresztül dolgozzunk. Talán fel tudjuk gyorsítani így az ügyet, hogyha a bizottság, bizottsághoz fordulunk. Tehát mind a kettőt megtehetjük, persze, írjunk levelet, de használjunk ki minden más lehetőséget is. Elnök, rendben, igaza van. Informálhatjuk az Európai Parlament elnökét is a helyzetről, és természetesen a következő plenáris ülésen megemlíthetjük a problémát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, akkor ezzel véget is ér délelőtti ülésünk. Mindenkinek jó étvágyat!